Ezzel tehát vég nem módosul a holnapi napi rend sem. Lássuk is, tehát a mai első napi rendi pontunkat, ami nem más, mint a tanács és a bizottság nyilatkozatai a június 24-i Európai Tanácsülés előkészítése témájában. Elsőként Győri Enikőnek adom meg a szót a tanács nevében parancsoljon. Grazie, signor Presidente. President, President eh, Barroso, honorable members. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, most utoljára szólalok fel e házfalai között a plenáris ülésen a tanács nevében. Januárban egy parlament barátelnökségért ígértünk. Tisztában voltunk a Lisszaboni szerződés következményével, és ráébredtünk arra, hogy a siete liberi di andare, ma non di disturbare l'aula. Önök természetesen távozhatnak a teremből, de az eljárás nem akaszthatják meg. Nagyon fontos eseményekről kell beszélnünk. Tudván, hogy milyen következményekkel jár a Lisszaboni szerződés életbe lépése, tudtuk, eh, ráébredtünk arra, hogy az Európai Parlamenttel folytatott szoros együttműködés nélkül nem lehet sikeres egy soros elnökség. Az európai polgárok az Uniótól eredményeket várnak, nem nagyon érdekli őket, mi a különbség a parlament, a bizottság és a tanács között. És igazuk is van a polgároknak. A felelősségünk közös, eh, sikerünk vagy bukásunk is közös. Az előttünk álló Európai Tanács a magyar elnökség végét is jelenti egyben, ezért kiváló alkalom ez a vita arra, hogy beszámoljunk arról, hogy mit értünk el az egyes dosszékban, természetesen az önök parlamentjével szoros együttműködésben. Kezdeném a gazdaságpolitikával. Az Európai Tanács lezárja az első európai szemesztert. Egy szakpolitikai ciklusba a gazdasági újra növekedés beindításának két részét hozza ez össze, a pénzügyi stabilitást, amely fiskális konszolidáción alapszik, a konvergencia programokban és a stabilitási programokban jelenik meg egy intelligens, fenntartható, társadalmi befogadó és munkahelyteremtő növekedést, Köszönhetően a bizottság tanács és a tagállamok közös nemzeti reformprogramjának ajánlásának közöseként az európai, első európai szemeszter pontosan fél évig tartott, egy nappal sem tovább. Az európai tanács váratóan az ország specifikus ajánlásokat elfogadja, amelyeket a tanács nyújtott be, és amely a tagállamokban, a nemzeti döntésekben, a költségvetési és struktúrális reformokon is meg kell, hogy jelenjen a trialógus tárgyalások során egy hivatkozást beépítettünk az európai szemeszterre, annak érdekében, hogy a fejleményekről az önök parlament és tudomány szerezzen. Az Európlusz paktummal kapcsolatban a legtöbb tagállam, résztvevő tagállam kötelezettségvállalásait benyújtotta már, összesen több mint száz intézkedésre vonatkozóan. Ezek a kötelezettségvállalások egy jó lépést jelentenek azon az úton, amely a paktum céljainak eléréséhez vezet, és amelyet nemzeti szinten kell megvalósítani. Ugyanakkor ezeket a kötelezettségvállalásokat, ezek a kötelezettségvállalások nem egyformán ambiciózusak. Fontos, hogy ki szélesítsük ezek körét, konkrétabb megközelítést alkalmazunk, és ambiciózusabb terveket szőjünk. Visszatérnék azaz az hat darab jogalkotási javaslathoz, amely a gazdasági kormányzással foglalkozik, és amelyet hatos csomagként is ismerünk. Most nem megyek részletekbe azzal kapcsolatosan, Eh, ezzel kapcsolatban, hiszen ez szerepel külön is a plenáris ülés napirendjén, de arra emlékeztetnék mindenkit, hogy az Európai Tanástól felhatalmazást kapott a soros elnökség arra, hogy június végére politikai megállapodásra jussunk az Európai Parlamenttel. Márciusban a tanács elfogadta az általános megközelítést, és rögtön azonnal nekiláttunk eh, a trialógusnak a parlamenttel és a bizottsággal. A három intézmény, említett intézmény óriási munkát végzett. Az Európai Parlament eredeti álláspontja körülbelül 2000 módosító indítványt tartalmazott. Mostanra sikerült lecsökkenteni a megoldatlan problémákat egy fontos kérdésre és néhány apró technikai jellegű kérdésre. Személyes meggyőződésem, hogy a jelenleg az asztalon fekvő szöveg erősebb és jobban megfelel arra, hogy a jövőbeni válságokat megelőzzük. Az Európai Tanács elnökének is ezt fogjuk mondani, hiszen az Európai Tanácsnak beszámolási kötelezettsége tartozunk, tőlük kaptuk mandátumokat. nagy örömömre szolgált, hogy a képviselőkkel részt vettem ezekben a tárgyalásokban, és valóban hálás köszönetem önöknek, óriási élmény volt ez. Parlamentbarát elnökségként reméljük, hogy most, hogy itt állunk a megalapodás küszöbén, eh, nem eh, szalasztjuk el ezt az esélyt. A pénzügyi piacok az európai gazdaság, és legfontosabban eh, az európai polgárok tőlünk azt várják, hogy felelősséggel járjunk el, fellépjünk a fellépjünk az eladósodás ellen, amely a gazdaság, európai gazdaságot veszélyeztető legnagyobb probléma. Most pedig, ha megengedik, akkor a belis igazságügyi kérdésekre térnék át. a menekült ugye a bevándorlás és a Schengen olyan stratégiai kérdések, amelyekkel az Európai Tanács is foglalkozni fog a június 9 i belis igazságügyi tanács zárónyilatkozatának értelmében. A közelmúlt fejleményei alapján egy nagyobb együttműködésre van szükség a Schengen övezetben, felmerül majd egy lehetséges védzáradék mechanizmusának bevezetése. Ugyanakkor a Schengeni övezet akkor működhet megfelelően, hogyha a tagállamok teljes mértékben végrehajtják a szabályokat, és ezzel kölcsönös bizalmat építenek egymás között. Ezen kívül hatékony és frissített monitoring és értékelési rendszer is szükség van. Ha megengedik, akkor a személyek szabad mozgásáról is szólnék pár szót. Ez a nem ugyanabba a fejezetébe tartozik az AKI-nak, mint Schengen, ugyanakkor a kettő szorosan összefügg, hiszen az európai integráció két legkézzelfoghatóbb, leglátványosabb egy eredménye. Ezzel tisztában vannak a tagállamok is, és meg akarják ezeket védeni. Nem változott a Schengen mögötti logika, a külső határok hatékony kezelése elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a Schengen övezetben szabadon mozogjon mindenki határ ellenőrzés nélkül. Frontex rendelet módosítására folytak a tárgyalások intenzíven. Nagyon fontos a Frontex szerepe a külső határok kezelésében. Az elnökség üdvözli azt a pozitív eredményt, amely a trialógusban az elmúlt napokban elértünk. Ma délután tárgyalják a tagállamok ezeket, ezt az eredményt és optimisták vagyunk, azt gondoljuk, hogy az Európai Tanács ülését megelőzően sikerül eredményt elérnünk. Az európai menekültügyi politikával kapcsolatban a közelmúlt eseményei igen komoly nyomást gyakoroltak erre a rendszerre. Fontos, hogy a védelemre szoruló embereknek a segítségére siessünk. Fontos, hogy 2012-ben már működőképes legyen az európai, közös európai menekültügyi rendszer Eh, ez a visszaéléseket megelőzheti, illetve a menekültügyi kérelmek gyors eh, kivizsgálásával fenntarthatóvá teheti a rendszert. Az Európai Tanács ezen kívül eh, megvizsgálja majd, hogy a kapacitások fejlesztésre vonatkozó terv végrehajtása hogyan alakul, hiszen ez a bevándorlási hullámkezelés szempontjából nagyon fontosnak tekinthető ennek érdekében a déli szomszédsághoz tartozó országokkal partneri kapcsolatot kell építeni, struktúrált párbeszédet kell a migráció, mobilitás és biztonság kérdésében ezen országokkal kezdeni, annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményeket produkáljunk az Európai Unió számára is. Most pár szót szólnék Horvátországról. A csatlakozási tárgyalások, a folytatott csatlakozási tárgyalások egyik legfontosabb prioritás voltak az elnökségi programban. A Horvátország, a bizottság, az elnökség és az Európai Parlament erőfeszítéseinek e, eredményeképpen az Európai Tanács a csatlakozási tárgyalások lezárását e, fogja jóváhagyni június végéig, a csatlakozási szerződést már az év vége előtt aláírhatjuk. Ezek a fejlemények új lendületet adhatnak a nyugat-balkán európai perspektívájának. Az Európai Tanács visszatér majd erre a kérdésre a, a decemberi csúcs találkozón is. Ebben a kontextusban várhatóan üdvözli majd Mladic tábornok letartóztatását és Hágának való átadását. Szerbia ezzel óriási lépést tett az uniós csatlakozás irányába. Ami a déli szomszédságot és szomszédságpolitikát illeti, az Európai Tanács várhatóan eh, támogatja, illetve jóváhagyja majd azt az új megközelítést, amelyet a hétfői külügyi tanács fogadott el. Komoly fejlemények voltak az Európai Unió déli határai mentén. Az Európai Tanács ezért várhatóan egy nyilatkozatot is elfogad majd a földközi tenger térségének fejleményevel kapcsolatban. Arról is szeretnék beszámolni, hogy várhatóan Mário drágit nevezi majd ki az Európai Tanács, az Európai Központi Bank következő elnökének. Erről majd önök is szavaznak. És végül, de nem utolsó sorban, az Európai Tanács valószínűleg jóvá hagyja majd az Európai Európai Unió Duna stratégiáját, illetve a Nemzeti Roma Stratégiák Európai Keretét két további fontos prioritást jelentett ez a magyar elnökség során. A Duna stratégia egy egész régió számára fontos, jó néhány tagállamot ölel fel, illetve a Nyugat-Balkán országait is, népeket, nemzeteket és közösségeket egyaránt. A roma stratégiák keretével a, megoldjuk majd a roma problémát, most először európai szinten is, és ez mindannyiunk számára óriási lehetőségeket kínál majd. Külön köszönettel tartozom az önök parlamentjének, azért, mert olyan kiváló jelentés készült, eh, járok a Lívia képviselő eh, tollából, és ez volt a tanácsi munka alapja. Európa megmutatja majd, hogy Orbán miniszterelnök eh, úr szavaival érjek, tehát Európa megmutatja majd, hogy igenis van szíve. Elnök úr, Eh, Barozó tisztelt képviselők, a magyar elnökség eh, motójául az erős Európát választotta. Erős Európa, ez volt tehát a mottónk. Remélem önök is egyetértenek azzal, amit Buzek elnök úr mondott a közelmúltban, magyar elnökséget követően Európa erősebb és jobb lett. Még egyszer szívből köszönöm az együttműködést az elmúlt hat hónap során. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Elnök asszony, köszönöm szépen, és Aberuzó elnök úrnak adom meg a szót. Minister Gyari. Elnök úr, államtitkár asszony, hölgyeim és uraim. Ennek az európai tanácsi ülésnek nagyon komoly napi rendje van. Szeretném megköszönni Győri asszonynak azt az elkötelezettséget, amelyet az elmúlt hónapokban mutatott és eh, az általa ismertetett eh, kérdések közül eh, én néhányra koncentrálnék, és aláhúznám az Európai Bizottság álláspontját a legfontosabb napirendi pontokkal kapcsolatban, megosztanám önökkel a véleményünket. A végén pedig néhány szót szólnék Görögországról is. Ez az Európai Tanácsülés komoly lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió politikája hatékonyabb és világosabb legyen. Először is ott van az asztalon a gazdaságirányítási csomag. Nagyon őszintén megköszönöm ennek a parlamentnek azt a nagyon kemény munkát és elkötelezettséget, amit mutatott, és azt a nagy ambíciót, ami jellemezte a munkájukat. Ma délután Rén úr a bizottság nevében ki fogja fejteni részletekbe menően a bizottság álláspontját erről a fontos kérdésről. Most én azt szeretném, ha a tagállamok és a parlament megállapodna ugyanis eh, a gazdaságirányítási rendszer és csomag elfogadása rendkívül fontos eleme a válságra adott válaszunknak. Eh, a csomagban való megállapodás eh, életbevágó. Nagyon nehéz lenne megmagyarázni a polgárainknak, hogy amikor felkívánunk lépni ilyen komoly válsággal szemben, akkor is képtelenek vagyunk megállapodni a válasz legfontosabb pilléreiben. Azt gondolom, hogy a csomagban történő megállapodás a gazdaság eh, felügyeleti rendszerünket megerősíti, és eh, sokkal könnyebb lesz a nem fenntartható adósságok kialakulásának megakadályozása, csak úgy, mint a káros eh, makrogazdasági egyenlőtlenségek kialakulásának megengedése. Az megelőzés ugyanis mindig jobb, mint a betegség kezelése. Azt szeretném, hogyha a tanács elfogadná az országspecifikus ajánlásokat is, amelyeket a tanács június 7-én nyújtott be. Most először történt egy ilyen kollektív fellépés Európában. Ezek az ajánlások komoly elemző munka eredményei, a munkahelyteremtést, a növekedést és az államháztartás helyzetét elemeztük. Ezek jól fókuszált, mérhető ajánlások. A, az Európai Bizottság és a tagállamok közti eszmecsere az ajánlásokkal kapcsolatban gyakran igen érzelmes volt. Ugyanakkor a magas szintű kötelezettségvállalást fenn kell tartani. Nem lehet a továbbiakban eltekinteni attól, hogy fellépjünk a nem megfelelő gazdaságpolitika ellen. Nincs értelme annak, hogyha egy, ugyanazon a héten elfogadunk egy gazdasági intézkedés csomagot, úgyis ugyanazon a héten a tagállamok fellépnek az ország specifikus megoldási javaslatok és ajánlások ellen. Az európai gazdasági térség egyébként is több, mint a tagállamok gazdaságainak összessége, egyszerű összessége. Remélhetőleg az Európai Tanács az Európai Stabilitási Mechanizmushoz szükséges szerződés változtatásokat is elfogadja, amelyek aztán 2013-ban kemény kondicionalitás mellett hozzájárulnak a bajba jutott tagállamok megmentéséhez. Az ESFS része annak az igyekezetünknek, törekvésünknek, hogy megvédjük az európai gazdaságot és az eurót. Önök emlékeznek rá, hogy januárban, amikor az éves gazdasági növekedési kitekintést eh, itt ismertettük, eh, akkor kifejezetten stabilitási eszközre koncentráltunk, és akkor sokan kritizáltak bennünket. Most pedig mégis a kormányok beleegyeztek abba, hogy megemelik a rendelkezésre álló hitel összegét. Jó lett volna, ha néhány hónappal korábban történik, mint ez. A stabilitási eszköz, az országspecifikus értékelés, ezek azok a tanulságok, amelyeket levonhatunk ebből a válságból. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkötelezettségét fenntartsa minden témában minden ágazatnak hozzá kell járulni a válság megszüntetéséhez, eh, ideértve a pénzügyi ágazatot is. Megígértem a parlamentnek, hogy az Európai Bizottság egy eh, jogalkotási szabályt, javaslatot fog hozni egy bankadóval kapcsolatban. Három célja lesz a javaslatnak. Először is megpróbáljuk megadályozni, hogy széttöredezzen a pénzügyi szolgáltatási piac, mert egyre több nem koordinált nemzeti adó került bevezetésre a közelmúltban. Ez a pénzügyi adó emellett eh, ellenösztönzőként hat a spekulatív eh, vagy túlzottan kockázatos tranzakciók ellenében. A az adó azt is biztosítja, hogy a jelenlegi válság költségeihez megfelelő mértékben hozzájáruljon a pénzügyi szektor, valamint megcsapolja a túlzott nyereségeket is. Az iszonyatosan magas fizetések szintén elfogadhatatlanok. Egy ilyen fizetések kiadása nyilvánvalóan azt mutatja, hogy továbbra is túlzóak a bankszektor és a pénzügyi szektor nyereségei. E, ideje, hogy hozzájáruljanak e, ők is e, az európai közjóhoz. A másik fontos téma az Európai Tanácsban a migráció lesz. Különös tekintettel a közelmúlt földközi tengeri térségi eseményeire. Én beszéltem a közelmúltban a tervezett csomagról, amely egy olyan keretet biztosít, amely lehetővé teszi az Európai Unió és tagállamai számára, hogy a harmadik országból származó migránsokat és menekülteket kezeljék. A migráció egy rendkívül vitatott kérdés. A bizottság mégsem fog elfogadni semmilyen olyan törekvést, amely aláássa a Schengeni rendszert. Éppen ellenkezőleg megpróbálunk egy egységes álláspontot kialakítani a szabad mozgással és a migrációval kapcsolatban, megerősíteni a Schengeni zónát, a Schengeni térséget, és ezzel megnyugtatni a tagállamokat. Egyfelől megerősítjük a Frontex ügynökséget, másrészt megerősítjük az értékelési mechanizmusokat, ahol is a tagállamok közösen elemzik a veszélyeket. Egy védintézkedési rendszert is kialakítunk, amely európai szinten engedélyezi a fellépést a különböző problémák ellen. Olyan problémák ellen, ahol az egyes határaink komoly nyomás alá kerülnek, vagy egyes tagállamok képtelenek a saját határok őrizetére a, ilyen esetben az Európai Unió szintjén kell lépéseket hozni, nem pedig a tagállamok eh, részéről egyenként. Ez egy eh, végső eszköz, ha helyzet úgy kívánja, akkor eh, ideiglenesen a belső határellenőrzéseket be lehet vezetni, de mindig csak közösségi szinten. Ez nem azt jelenti, hogy újra felállítjuk a belső határokat, hanem megerősítjük a rendszer európai dimenzióját annak érdekében, hogy ne is érezzenek szükség, ne is érezzék szükségét a tagállamok annak, hogy egyoldalúan lépjenek fel. Tehát remélhetőleg az Európai Tanácson erről sikerül megállapodni, hogy aztán a végső formába önthessük a bizottsági eh, javaslatot. A migrációs eh, csomagot kiegészíti egy menekültügyi csomag is, amely egyelő bánásmódban részesíti a menekültkérőket. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Tanács és Parlament hagyja majd a minimális standardokra vonatkozó előterjesztéseket és a menekült státusz megadásával kapcsolatos szabálytervezetet az Európai Parlamentet felkérem arra, hogy a lehető legteljesebb formában határidőn belül támogassa ezt a javaslatot. A szomszédsági politikát is meg fogjuk vitatni, különösen a partnerségi politikát e, a, és a dél-európai partnerségi politikát. Ez különösen fontos, mert déli szomszédaink arra számítanak, hogy támogatjuk az ő demokratikus törekvéseiket, nem szabad csalódást okoznunk. Egy újabb napirendi pont a bizottság ajánlása miszerint Horvátországot fogadjuk be az Európai Unió 28. tagjaként 2013. július 1-től. Még nagy munka vár ránk, de remélem, hogy a hónap végéig sikerül minden fejezetet lezárni a csatlakozási konferencián. Végezetül Görögországról beszélnék a tagállamok is megvitatják majd legmagasabb szinten a görög helyzetet, hiszen ez nem csak egy tagállamunkat érinti, hanem az egész eurózóna stabilitását, sőt az Európai Unió stabilitását. Nagyon fontos kérdések merülnek itt fel, nem csak a pénzügyi stabilitás, hanem bizonyos szociális, társadalmi kötelezettségek és politikai kötelezettségvállalások kérdése is. Tegnap este a görög parlamentben lezajlott szavazás lehetővé teszi, hogy a görög kormány kiépítsen egy konszenzust a reformcsomag eh, mentén, eh, és eh, azokat a pénzügyi és adó privatizációs intézkedéseket megtegye, amelyeket az Európai Unió és az IMF közös csomagjában összeállított, és Görögországot növekedési pályára állítsa. Nincs alternatívája ennek a tervnek, legyünk ebben nagyon egyértelműek Tudom, hogy a görögök egy része nagyon nagy nehézségekkel kell, hogy szembenézzen, és nagy bizonytalanságban él. Azt üzenem nekik, hogy ha az Európai Bizottság és az európai kormányok segítenek akkor, hogyha a görögök kötelezettségeiket teljesítik, és fogva vezetjük el Görögországot vissza a növekedés útjára, hiszen Egyrészt természetesen a fiskális konszolidáció szükséges, másrészt azonban a növekedés ennél sokkal fontosabb. Rendkívül fontos, hogy csökkentsük az adósságot. Mindegy, nem. És visszaállítsuk növekedési pályára Görögországra. Ugyanakkor az is fontos, hogy ilyen nehéz körülmények között a görögök egy nemzeti konszenzust alakítsanak ki. Nemzeti konszenzus, nem pedig eh, rövidlátó pártpolitikát kívánunk a görögöktől annak érdekében, hogy Görögország elnyerje partnereinek és a piacoknak a bizalmát azokhoz a reformintézkedésekhez, amelyek szükségesek. Hétfő este találkoztam Papandreou miniszterelnök úrral, és beszéltünk arról, hogy az európai struktúrális alapokat, struktúrális alapokat hogyan tudjuk jobban felhasználni. Igen, komoly eh, mértékben részesült a kohéziós politikából, az abszorpciós eh, arányt kell tovább eh, növelni. Azt hiszem, hogy a versenyképesség és a foglalkoztatás növelésében nagyobb szerepet játszhatnak az európai alapok az egy átfogó program lesz, technikai seg, szakmai segítségnyújtási program lesz, amely a növekedésre és foglalkoztatásra helyezi a hangsúlyt, de sürgősségi tervre van szükség egy ilyen vészhelyzetben. Az Európai Tanácsban is megtárgyaljuk eh, majd azt, hogy mit tehetünk Görögországért. Az Európai Bizottság a kormányzattal együtt például tehet eh, ilyesmit, amit említettem az alapokra vonatkozóan, de a különböző tagállamok szakmai segítségnyújtása is sokat segíthet. A görög kormányzat természetesen készen áll arra, hogy fogadják az ilyenfajta segítséget. Komoly feltételeket szabunk a reformok terén ehhez a fajta segítségnyújtáshoz is. Óriási erőfeszítésekre van szükség a polgár, görög polgárok részéről is. Remény van, hiszen igen komoly uh, Tudjuk, hogy milyen komoly áldozatokat hoznak, de mégis van fény az alagút végén, és vannak megoldások, kapnak majd segítséget, fontos csökkentések, megszorítások kell végrehajtani, de ez az előfeltétele a növekedésnek, a növekedés pedig a megoldás, a válasz. Ezt a célt közösen együtt kell elérnünk. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, Presidente Barroso. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Most pedig Barozó elnök úr után megadnám a szót a frakcióknak, először is Dólónak a néppárt nevében 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt bizottság elnöke, tisztelt tanácselnök Szonya, kedves Győri Enikő, először is egy személyes szól, hozzászólásom lenne az elnökség iránt, az elnökség felé, és személy szerint feléd. Hány, de hány napot, órát töltöttél azzal, hogy az Európai parlamentet tartsad a kapcsolatodat tartalmasan. Köszönet jár ezért neked. Köszönöm szépen. tapsokat hallunk, azt hiszem, hogy ez volt a leginkább helyén való, de hogy pontosan tudja, mert Győri Enikő pontosan tudja, hogy mi is a mi frakciókat való tartozás. Nos, az elnökség nagyon nehéz feltételek között dolgozott, nagyon nehéz periódusban. A különböző közvélemények azt igényelték, hogy bátor intézkedések szülessenek a különböző politikai vezetőknek a körében, az ERO égető válsága közepette, közepette, az adóság közepette és a gazdasági válság közepette. Különböző országokban így Görögországban is az állampolgárok nem tudják, hogy mihez fogjanak, aggódnak a jövőjük miránt, és aggódnak gyermekeik sorsa iránt. Ezt az alkalmat most én arra alkalmaznám, arra használnám, hogy három üzenetet fogalmazok meg Görögország barátai felé, Görögország felé. Mindent meg fog Európai tenni azért, hogy Görögországot kihozza abból a rendkívül nehéz helyzetből, amelybe most éppen leledzik, és mindezt a szolidaritásnak és a felelősségnek a fellépésével, a felelősséget külön kiemelném itt. A második üzenet probléma pedig az, hogy az, ami ilyen helyzetbe került Görögország, az annak az eredménye, hogy felül terjeszkedett, messzebb terjeszkedett, mint ameddig a takaró élt, akár csak sok más ország is az Európai Unióban. Éppen ezért az Unióban mindent most szembe kell, hát mindent most úgy kell tekintenünk, hogy szembenézzünk a valós dolgokkal. A harmadik üzenetem, Európa csak akkor képes majd Görögországnak segíteni, hogyha mindent megtesz azért, hogy a gazdaság és pénzügyi helyzetét konszolidálja. Ez azt is jelenti, jelenti, hogy áldozatokat kell hozni, de ez idővel azt is eredményezi, hogy pozitív következtetések, következmények fognak majd megvalósulni minden az országokban, minden érintett országban. E tekintetben hagy utaljak most lett országnak a példájára. Korábban néhány évvel ezelőtt majd, hogy nem a csődnek a szélén táncolt, és utána nagyon bátor intézkedéseket hozott a miniszterelnökük Dambroszki úr, és hála ennek, ezeknek az intézkedéseknek és a támogatásnak képes volt Lettország az egyensúly útjára lépni ismételten. Úgy vélem, igazából több lehetőség van egy ilyen helyzetben. Vagy azt tesszük, ami történik jelenleg is, tehát az, az utcára vonulunk és tüntetünk, akár a szakszervezetek, ismerem ezt a dolgot, magam is szakszervezetes voltam, vagy pedig ez a másik megoldás, korrigáljuk a jelenlegi helyzetet, és megtaláljuk az igazságos és megfelelő utat. Úgy vélem, hogy szükség van arra, hogy valamennyi országunkban tudatában legyünk ezeknek a dolgoknak. Szükségesek a változások és változtatások és nem különböző bűnbakok keresével fogjuk tudni megoldani a helyzetet, tehát nem így fogjuk tudni megoldani a helyzetet, és vádolva az IMF-et, meg más nemzetközi intézményeket. Minden 500 millió tagja az Európai Uniónak felelős tehelyét, tehát ezért vád, ezért a változásokért. A szolidaritásra van szükség, de a válságon felül ahhoz, hogy tartósan ki tudjunk kerülni ebből a helyzetből, szükség van a mélységes reforma a gazdaság irányítás tekintetében. Az eurónak a létrehozatával létrehoztuk az Európai Unió valutaövezetét, egységes valutáját, de a gazdaságoknak az integrálása, a gazdaság politikáknak úgy értem az integrálása nem történt meg. Éppen ezért mi mutatjuk, hogy a közösségi módszerre van szükség a jogalkotás jogalkotási keretekben, és Azért van ez így, hogy ne tudjanak a tagállamok túlságosan körülön, mint hogy ez történt a korábbiakban, kibújni a kötelezettségek alól. Nos, az Európai Parlament és a tanácsnak az a feladata, hogy olyan gazdasági, gazdaságpolitika irányítási, kormányzási szabályokat hozzon, hogy kiki vállalja a kötelezettséget ennek a kerete közepette, közé, között. A válságnak a tanulságait le kell vonnunk. Éppen ezért azt kérem a PATKO valamennyi képviselőjétől, hogy ezt lássa be pozitív hangnemet szeretnék megütni akkor, amikor azt mondom, hogy Horvátországgal kapcsolatosan várjuk a tanácsnak a pozitív döntését. Horvátország néhány hónapon belül így a 28. tagjává tud lenni az Európai Uniónak. El kell ismernünk azon erőfeszítéseket, amelyeket a horvát nép hozott meg, és a kormánya. El kell, ismerően, el kell ismernem a bátor lépéseit. Azt hiszem, nagyon jelentős jeladásról van szó az európai népek irányába, bármilyen költségekkel járt mindez. A szolidaritás, a tolerancia, a nyitottság, a másik iránt, a kisebbségeknek a tiszteletben tartása, az emberi jogoknak az érvényesítése, az emberi méltóságnak a tiszteletben tartása, ezek mind-mind olyan értékek, amelyek védendők egy globalizált világban, egy olyan világban, amely globalizált világban túlságosan gyakran az erőviszonyok döntik el a dolgokat. Meggyőződésem, hogy amennyiben képesek vagyunk felülkerekedni a megosztottságon és a populizmuson, akkor képesek leszünk ilyen nehéz pillanat szempontokat is pozitívan elkönyvelni majd a későbbiek során. Úgy vélem, hogy ezeket a szempontokat kell érvényesíteni mindenek előtt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük Dol képviselő úrnak, Martin Schulz. Következik a és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament nagyon ritkán tárgyalja egy tanácsülés előkészítését, amikor ilyen válságos időkben kerül arra sor. Történelmi csúcs lesz ez az Európai Unió jövője forog kockán. Egy német újságban olvastam a minap egy érdekes mondatot, egy érdekes sort. Az Unióba vetett hit hiányáról szólt ez, mert sokan nem bíznak abban, hogy az Unió megoldással tud szolgálni a válságra. Az Unió polgárai nem bíznak az Unióban, nem hisznek benne, nem bíznak e, a kormányokban sem, hogy azok megoldást találhatnak a válságra. Az európai, az európai integrációba vetett hit ingott meg alapjaiban ezzel a válsággal. A kérdés az, hogy hogyan fogunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal, bátran vagy gyáván. Megfutamodunk a kihívások elől, vagy bátor döntésekkel szembeszállunk velük. Ki kell ezt mondanom, mert meggyőződésem, hogy ez így helyes. Nem kevesebb Európára van szükség, hanem több Európára. Még több Még több bátorságra és határozottabb európai döntésekre van szükség a válság elleni fellépéshez. A előttünk álló tanács, európai tanácsülés sen két dolog forog kockán. Először is a mai világban az állam és kormányfők nem tudnak önállóan döntést hozni, nem egy légüres térben léteznek. Több tucat olyan cég van, amelynek a forgalma, az éves forgalma több mint, több mint Lengyelország GDP-je. Tehát ebből is látszik, hogy a mai világban kicsit megfordultak az arányok, kifordult világban élünk. Az ECOFIN tanács ülés előtt, vagy egy Tanács ülés előtt egy, vagy kettő, vagy három hitelminősítő intézet azt nyilatkozza, hogy nem megfelelő a napirend, nem megfelelő javaslatokat tesznek. Hát döntsük el, hogy ki Eh, áll mindezek eh, mögött, kifizeti meg a hitelminősítő intézetek szolgálatait, tulajdonképpen ki mozgatja itt a szálakat. A hitelminősítő intézetek nem vehetik át az irányítást, az állam és kormányfőknek eh, itt az ideje, hogy az állam és kormányfők újra magukhoz ragadják az irányítást, ne csak sodródjanak az eseményekkel, erre szükség van ahhoz, hogyha nem akarunk nem akarjuk, hogy Európa meggyengüljön. A világ lakosságának kevesebb, mint 8%-a él Európában. 2050-re ez 4%-ra csökken. A maradék 96%-a a világ a föld lakosságának eh, nem fog figyelni már arra, hogy Európa mit mond. A vezető hatalmak, a vezető gazdasági hatalmak nem várnak ölvetett kézzel, nem várják azt, hogy Európa, nem várják meg azt, hogy Európa eh, végre eh, döntést hozzon a nagy Németországtól a kis Máltáig, magunkban nem élhetjük, nem maradhatunk fent, az újra nacionalizáció, az újra nemzetisítése a különböző politikáknak egész egyszerűen nem életképes. Csak együtt válvetve tudunk Európaként sikeresen fennmaradni, hogyha valóban mi kívánunk a világ legnagyobb gazdaságává válni, akkor ezt csak együtt a szolidaritásra alapozva tehetjük meg. Ez azt jelenti, hogy együtt egy irányba kell haladnunk, azért, hogy a e, pénzügyi adó az valóban eh, pénzügyi tranzakciós adó legyen. Nevetséges, hogy ha veszek a boltban egy liter helyet, akkor fizetek hozzáadott értékadót, áfát, azonban a pénzügyi tranzakciókra semmiféle adót eh, nem vetünk ki. Ezek a javaslatok mind itt fekszenek az asztalon, mind itt fekszenek előttünk, itt az ideje, hogy eldöntsük, hogy merre tovább, itt az ideje, hogy komolyan gondoljuk az európai egységet, nem szabad, hogy egymás ellen kiátszuk az európai országokat, nem szabad, hogy a ez vezessen bennünket, vagy szorosabbra fűzzük az európai integráció szálait, vagy az, egész Európai Unió az egész Európai Unió jövője foroghat kockán. Ha darabjaira szétesik az Európai Unió, akkor, hölgyeim és uraim, nem csak a politikai unió fog összeomlani, hanem a 20. század démonai újra visszatérhetnek közénk. Európa védelmét nem csak egy csúcs találkozó jelenti, nem, hanem az európai nemzetek védelmét is jelenti. Köszönöm.